Okay, colleagues, I think we should make Kedves kollégák, kezdjük meg a munkát. Egy kicsit úgy is csúszunk időben. A 15-ös napi rendi pont következik strukturált párbeszéd a bizottsági munkaprogramról. Tegnap Stylianidis biztos úr is jelen volt már ebben a kérdésben, és persze nem nagyon terveznek jövő évre. Már folyik a tervezés, de hát ez egy korlátozott tervezés, mert változni fog az Európai Bizottság nyilvánvaló azt folytatják, amit eddig is csináltak, és <clears throat> de ezenek ellenére fontos, hogy beszéljünk Mimica biztos úrral, ő, ő hogyan látja a további munkát a következő ciklusban, mondjuk a választásokig, és gondolom, hogy érdemes végig gondolni, hogy mi mit szeretnénk, mit tudunk támogatni, mit akarunk kialakítani, milyen prioritásokat szeretnénk elővenni. Mimica úr már nagyon régóta, tehát többször is volt nálunk, tehát a félidős felvizsgálat idején, és egy néhány héttel ezelőtt is találkoztunk. Örülök, hogy eljött, és hálás is vagyok, hogy eljött a mai napon a több éves pénzügyi kerettel kap keletre vonatkozó javaslat közzététele is fontos pont volt, aztán júniusban számítunk, hogy ez a munka folytatódik új programok keretében. Ez biztos úr talán eh, el is tudja mondani, hogy mire számíthatunk júniusban. Tegnap a Concord és más civil szervezetek voltak jelen, ők is eh, jeleztek kérdéseket a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Mimica biztos úr, hm, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, igen tisztelt elnök asszony képviselők. A mostani bizottság mandátumának kezdete óta nagy haladást értünk el a fejlesztési együttműködésben. A bizottságok támogatásával és, és egy néhány pontot szeretnék csupán most kiragadni a fejlesztési politikából, amiről ma beszélni fogok. Az ambíciózus ENSZ globális keret, a 2030-as agenda, amely a szegénységgel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozik. Ez egy nagy, közös európai konszenzusra vezethető vissza a fejlesztési kérdésben, és ezt az agendát akarjuk ültetni az EU saját fejlesztési politikájába hogy ebből lehetőleg sok valósuljon meg a tervből, aztán a beruházási terv, hogy a magánberuházásokat is ösztönözzük, ez egy fontos politikai alap, és eh, az egy eh, spotlight kezdeményezés az ENSZ részéről a nőkkel szembeni erőszak megszüntetése érdekében ez is egy fontos része a munkánknak, de hát nyilvánvalóan még másról is beszélnünk kell, amit a jelenlegi mandátum keretében el kell végeznünk. Néhány kulcs prioritásra koncentrálnék az elején. Az első a posztkotonú megállapodás kérdése. A közös prioritásokat megvitattuk a csendes óceáni és a, az afrikai országokkal. Neuser kollég úr, képviselő úr vezet ezt a munkát az önök részéről. Az AKC partnereink is egyetértenek azzal, hogy augusztus előtt megkezdjük a hivatalos tárgyalásokat, és a tanács, a bizottság és a parlament egyetért abban, hogy egy általános keret hogyan alakuljon a regionális és ernyő partnerségek bevonásával, és hogy legyen ez strukturált és jogilag kötelező lépés, de még a tagállamokkal egy néhány területet tisztázni kell, mondjuk a jövőbeli egyezmény irányítását, időtartamát és a migrációs kérdést tekintve. Többen is aggályokat fejtették ki, ezért reagálnék erre is, hogy a folyamat egy része az, hogy kötelezettséget vállalunk arról, hogy a parlamenti dimenziót erősítsük, és több partnert több szinten vonjunk be az eddigiekhez képest. A második nagy téma az EU latinamerikai karib térségi stratégia, ez is fontos része volt a munkaprogramunknak. Egy sor regionális stratégiát készítünk elő egy új megközelítés keretében az egyenlő partnerség és a közös prioritások alapján. A stratégiánkat frissítjük a latin-amerikai karib térség kapcsán, és reméljük, hogy ősszel be is tudjuk ezt az új anyagot mutatni a konszenzus filozófiáját tekintve és alapjait tekintve, itt az AKC-EU partnerségből indulunk ki, és így szeretnénk egy lehetőséget biztosítani, hogy új témákat is bevonjunk a latin-amerikai stratégiába, és egy világos víziót szeretnénk jövőképet kialakítani a fejlesztés területén, más országokkal fűződő kapcsolatokban is. És szeretnénk olyan társadalmakat és gazdaságokat, amelyek képesek gyorsan és fenntarthatóan fejlődni. Az új feltörekvő gazdaságok fejlődjenek, és a, közös, a mi értékeinket is ország ez lenne az elvárás, és ezért a közös előnyökből indulunk ki a tudásátadásban, a három oldalú kapcsolatokban és a magán beruházások erősítésében látjuk ennek az egyik kulcsát. És ezt szeretnénk megjeleníteni az egyezményeinkben. Ez a legkevésbé fejlett országok kárára nem kell, hogy menjen feltétlenül, úgy látjuk. Aztán a harmadik pont egy EU stratégia, Ázsia vonatkozásában milyen kapcsolatot alakítsunk ki. Egy új stratégiát alakítunk ki Ázsia és Európa összekapcsolására. Ez a konnektivitás ez rendkívül fontos a fejlesztési célok elérése érdekében, illetve a 2030-as agenda átültetése érdekében. Ázsiában és Európában, a közlekedésben, a kereskedelemben, az energiában, a digitális szolgáltatásokban fontos, hogy haladjunk. Ez a konnektivitás stratégia azt kívánja biztosítani Európában, hogy senki sem maradjon le. Ez azt jelenti, hogy jobban szeretnénk együttműködni ázsiai partnereinkkel és a legfontosabb szereplőkkel fontos kapcsolatokat alakítunk ki, Japánnal és Kínával, de bevonnánk a multilaterális oldalt is, mint például az ASEAN-t. És egy következő pont a munkaprogramunkban egy EU-India stratégia lenne. Keressük az erősebb partnerségeket a mm, fejlettebb országokkal is, mint India. Vannak közös értékeink Indiával, az új India stratégia éppen arra a három pillérre támaszkodik, mert beszélünk fenntartató fejlődés, a szabályalapú fejlődés és a közös partnerség szellemének erősítése. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy már most is itt az ideje annak, hogy el kell kezdeni megvizsgálni az új ö, több éves pénzügyi keretet is, nyilvánvalóan ezzel is foglalkoznunk kell. Az MFF javaslatai, tehát a több éves pénzügyi keret javaslatai május másodikán jöttek ki az Európai Bizottságtól itt. A konkrét szektorális javaslatok a külkapcsolatokban június 13-án jönnek majd ki, és ez fontos üzeneteket tart, a május másodikai anyag is fontos üzeneteket tartalmaz a külkapcsolatok vonatkozásában. A külkapcsolatok kapcsán fontos megjegyezni, hogy ez az egyik prioritást élvező terület a jövőben, hiszen az egész világon kihívásokkal szembesülünk, az az érdekünk, hogy az EU fellépésének többletértékét biztosítsuk számos területen. A bizottság javaslata szerint ezen a területen a pénzek elköltése nem korlátozódna arra, hogy csak eh, az eh, Egyesült Királyság befizetéseit kezeljük, azok hiányát pontosabban szólva. A külkapcsolatokban eh, erősít csökkenteni kívánjuk a kifizetéseket, a költést. 123 milliárddal egy nominális növekedést látunk még hozzá 26%-os értékben, és így tudjuk biztosítani, hogy a közös kötelezettségvállalás az EU szintjén elérje az EU és a tagállamok szintjén is a 0,7%-os vállalásunkat a GDP-hez képest, a GNI-hoz képest az EU költségvetését úgy kell alakítani, hogy eleget tudjuk tenni az oda kritériumoknak valamennyi régióban. Mint egy 90-95 százalék dolgokban beszélünk, a külkapcsolatokban, a költésekről, ezek az odával függenek össze. És szerintem ezt a továbbiakban is így kell alakítani. Az Európai Bizottság javaslatai áramvonalasítani képesek a külkapcsolatok beli fellépéseket Hm, ahelyett, hogy többféle eszközt alkalmaznánk, egy általánosabb megközelítés lenne szükség a szomszédsági és a nemzetközi együttműködési címszó alatt. Valóban szükség van egy globális fellépésre, és egy általános átültetésre a 2030-as agenda kapcsán a fenntartható fejlődés érdekében. Az Európai Bizottság javaslata éppen azt tartalmazza, hogy erőteljesebb ellenőrzést alkalmazunk, az Európai Parlament számára is ilyen jogosítványokat erősítenénk. Itt a parlament már régóta követeli, hogy az Európai Fejlesztési Alap költségvetését vonjuk be az általános költségvetésbe. Ez is az áramvonalatsítás része, mert itt tudjuk a forrásainkat a legjobban felhasználni. Ez azt is jelenti, hogy a rugalmasságot erősíteni kell a költségvetésen belül, mindennek előtt a nem allokált finanszírozás megfelelő elhelyezésével. Az ilyen áramvonalasított eszközökre azért van szükség, hogy a hatékonyságot is növeljük az EU támogatások vonatkozásában, illetve segélyezés vonatkozásában Egyszerűsíteni szeretnénk a szabályozási keretet is, a partnerországok számra csökkenteni akarjuk a terhetet, és a civil szervezeteket fokozottabban szeretnénk bevonni, de az EU intézmények munkájával kapcsolatban is csökkenteni szeretnénk az adminisztrációt. Ami a sajátosságokat illeti a különböző külkapcsolati fellépésekben és a szakpolitikákban, itt világosá kell tenni, hogy egy általános eszköz nem azt jelenti, hogy egyetlen szakpolitikát alkalmaznánk. Éppen ellenkezőleg a szakpolitikák kerülnek előtérbe, az eszköz pedig ezeket szolgálja. A fejlesztési együttműködést az új európai konszenzus vezeti majd, és a fő cél az, hogy csökkentsük szegénységet. A kiszámíthatóság, a partnerség és egyéb fejlesztési hatékonysági elvek továbbra is az együttműködés középpontjában maradnak. Természetesen jobb helyzetben leszünk, hogy mélyebben vizsgáljuk az június után ezeket a kérdéseket, ezért várom az önök elkötelezett munkáját, és az ambícióik kifejeződését a közös munkában. Egyelőre köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem, és hogy részt vettek a struktúrált párbeszédemben, és hát az, a munkaprogramunk végrehajtásáról és a több éves pénzügyi keretről is szívesen beszélek önökről. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Úgy látom, hogy egyáltalán nem lassul a bizottság, pedig ez az utolsó éve. Nagyon sok javaslatot nyújtott be. Kérdezem, hogy ki szeretne majd hozzászólni. Hányan szeretnének hozzászólni? Kérem, jelezzék, hogy nagyjából kalkulálni tudjunk. Bogdan Vente goes first, please. Bogdan Vente az első, tessék ha szeretne. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a jelenlétét. Néhány egyszerű kérdésem és megjegyzésem lenne. A mi frakciónk szempontjából főleg ami a 2030-as agendát és a fenntartatósági eh, célokat eh, illeti, nagyon fontos az ellenálló képessége erősítése. Beszélt az EU-Afrika kapcsolatokról, fontos, tehát az ellenálló képesség erősítése annak érdekében, hogy a klímaváltozás eh, ellen jobban fel tudjanak lépni, a diszkrimináció megszüntetése, ez ellen való felépés a és ezekben koncentrált megközelítésre van szükség. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság hogy akarja elérni az a fenntartható fejlesztési célok megvalósulását. Lenne még egy második kérdésem is. Norbertel együtt egy jelentést készítünk, és az Európai Fejlesztési Konszenzus kidolgozásán dolgozunk, ez az 5P-re koncentrál legalábbis angolul, és ez nagyon közel áll a 2030-as agendához. Kulcsfontosságú téma, hogy a konszenzus cselekvési a fejlesztési konszenzus cselekvési tervét kidolgozzuk, megvalósítsuk, és a mandátum vége előtt elkészül -e ez a terv. Köszönöm szépen, Norbert Noize. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a, az előadását. A lényegi témákat Bogdán már felvetette. Az SDG-k végrehajtása, a konszenzus megvalósítása. Egy dologgal szeretném ezt kiegészíteni, szeptemberben, illetve ősszel eredményét várunk az AKP országokkal való tárgyalások témájában a kotonó utáni rendszert illetően. Nagyon is bízunk ebben a, ezekben a tárgyalásokban. A parlament pozíciója a bizottsági mellett áll, és azt gondolom, hogy ebben jó megoldást lehet elérni. A tagállamok most azon vitatkoznak, hogy 20-25 év legyen -e a programnak az idő tartama, vagy hogyan lehet ezt meghosszabbítani. Minden esetre ezek olyan kérdések, amelyeket ezért elég gyorsan meg lehet oldani. Lényeges dolog számomra, főleg a tagállamokkal folytatott vita során, hogy a fejlesztési együttműködésben elmozduljunk a migráció mindent uraló témájától. Persze ez fontos, és ebben fontos, hogy eredményeket érjünk el, de nem ez az egyetlen téma, ami a fejlesztési együttműködésben fontos. Nagyon, nagyon is nagy feladatunk az, hogy elérjük, hogy a tagállamok elmozduljanak ettől az ettől a mm, monotematikus megközelítéstől. Hogyha az új rendszerek szisztémáját megnézem, amelyre mindenhova a migráció pecsétjét nyomják rá, akkor úgy tűnik, hogy az emberek azt gondolják, hogy jó, hát a bizottság a migrációra koncentrál, és ezt fontos témának tartja, de azért mégiscsak jó lenne, hogyha a fejlesztési együttműködést lényegi politikai területnek tekintenénk. Egy kicsit aggaszt az, ami az AKP-vel kapcsolatban felmerül a regionális pillérek tekintetében, a, az, hogy a karibi országokat Latin Amerikához számoljuk, a csendes óceáni e, e, térséget pedig Ázsiához. Na most ezek a kis szigetek lehet, hogy a nagy rendszerben egy kicsit hát e, elnyomódnak a nagyok alatt a Karib-tengeri és a Csendes-óceáni térség államait saját jogukon lenne jó felvenni ebbe a rendszerbe, és jegyzőkönyveket elfogadni ezekkel kapcsolatban. Legyen egy kicsit kötelezőbb, tervezhetőbb a, ez a dolog, és a középtávú projektek. Sok mindent úgy látok, hogy ami a rugalmasság lehetőségét illeti, ezt megvalósul. Ez jó, de jó tervezhetőségre is van szükség a középtávú programokat illetően. Köszönöm, Norbert. A következő hozzászóló Maria Hojbuch. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy ma itt van. Azt hiszem, hogy sok minden, amit itt ma elhangzik, nem új az ön számára. Sajnos azt is el kell, hogy mondjam, hogy azért is ismételgetjük ezeket a témákat, mert sok területen nem sikerült előrelépést elérni, és olyan követeléseink vannak, amelyeket újra és újra ismételgetünk. Például az, hogy legyen egy jogszabály eh, tervezet a textilágazatban a termelési sztenderdekkel kapcsolatban. Aztán, hogy legyen egy jogszabályjavaslat az európai cégekre vonatkozóan, eh, amelyek mm, fejlődő országokban emberi jogokat eh, sértenek meg, például a földek foglalása eh, esetében, hogy ezeket tehát el lehessen számoltatni. A Fejlesztési Bizottságban egy kicsit aggasztónak tartjuk azt, hogy javaslatokat teszünk, és az Európai Bizottság a cégek, a vállalkozások oldalán áll, és nem az emberek oldalán, és az áldozatok oldalán. De még egy új javaslatom is lenne, és remélem, hogy ezt a munkatervben figyelembe veszik. A bizott bizottság a fejlesztési együttműködésben az emberi jogokon alapuló megközelítést alkalmazza. Ez fontos. De közben meg bizony, is, bizony sor kerül emberi jogok jobb megsértésére az fejlesztési projektek keretében belül, ezt soha nem fogjuk tudni teljesen kiírtani, de annál is fontosabb az, hogy a Walter a kenyai projekt esetében ön is ismeri ezt, az ENSZ emberjogi tanácsa előtt kellett beszámolni arról, hogy itt mi történik, és ez történt, és az Európai Bizottság hogyan lépett fel. Minden esetre ez az ügy világossá tette, hogy mennyire fontos a panasz tételi lehetőség bevezetése, hogy az emberi jogi jogsértések, amelyek az ODR keretében finanszírozott projektek során fordulnak elő, Nos, tehát, hogy ezeket ki lehessen vizsgálni, vagy e- erről panaszt lehessen tenni. Természetesen ezt standardizálni kell, megfelelően kezelni, és a lehetővé kell tenni az áldozatok számára, hogy minél hamarabb betnyújtsák a panaszukat, még mielőtt eszkalálódna a helyzet, mint ahogy ez Kenyában volt. És azt gondolom, hogy az Európai Uniós delegációk logikus kapcsolati pontot jelentenének. Természetesen ennek administratív eljárásnak kell lennie, hogy hogy aztán emellett még a hivatalos bírósági utat is lehessen választani. Örülök, hogy örülnék, hogyha ez szerepelne a munkaprogramjukban olyan témák mellett, amelyeket már többször is javasoltunk. Egy dolgot szeretnék még itt kiemelni az előtt előttem szólók, Noiza úr és Venta úr is említették ezt. Nos, tehát azt, hogy azt a konszenzust, ezt a konszenzust meg kell valósítani, ebben szerepel az agrár ökológia, a mezőgazdasági ökológiai módszerek támogatása. Az FAO egy nagyon fontos rendezvényt szervezett, Scaling Up címmel. A bizottság nem volt ott, de én kapcsolatban állok itt a illetékes szolgálattal. Ami pedig az MFF-et illeti, ez jó lenne ahhoz, hogy ezen a területen is költségvetéssel látsuk el ezt a, ezt a programot. Nem elég emle, emlegetni az FAO-t, meg azt, hogy támogatjuk a Scaling Up programot, anélkül, hogy konkrét pénzügyi támogatásra kerülne sor. Jó lenne, hogyha nem csak nem csak üres szólamokkal ismételgetnénk, hogy támogatjuk az FAO-t, hanem valóban ezt tettek követnék. Köszönöm szépen. Akkor erre a három kérdésre megvárjuk a választ, és aztán utána meghallgatjuk a következő fordulót. Elis Line. Paul Rubich, Elis Line és Sargentini asszony lesznek majd a második fordulóban. Most először meghallgatjuk a válaszokat. Igen, köszönöm. Ami a fenntartható fejlesztési célok végrehajtását illeti, ez a fejlesztési együttműködésű programunk homlokterében áll, és a következő időszakban is ez érvényes lesz. Az Európai Unió annyira aktív volt, és annyira ambiciózus, a fenntartható fejlesztési agenda meg kidolgozásában, és most ugyanezt az ambíciót kell fenntartanunk, és ugyanilyen vezető szerepet kell játszanunk az SDG-k végrehajtásában is. A partner országaink felé, de az Európai Unió falain belül is, hiszen ezek egyetemes értéket képviselnek az SDG-k. Hogyan hajtsuk végre ezeket a célkitűzéseket, és hogyan tudunk hozzájárulni ezek végrehajtásához globális szinten. Nos, ehhez számos politikai részterületre és policy koherencia fellépésekre van szükség. A minden fenntartható fejlesztési cél végrehajtási tervet a konszenzus irányítja, és az új fejlesztési konszenzus egészíti ki, vagy foglalja keretbe. Itt arról van szó, hogy ezt konkrét programokra kell lebontani, minden partnerországra vonatkozóan. A parlamenttel együtt dolgozunk ezen a középtávú felülvizsgálati folyamat során. Ami a specifikus eszközöket illeti, és az SDG végrehajtását, ennek eszközeit, itt Nagyon fontos, hogy regionálisan és geográfiailag is kiegészítsük ezt. A posztkotonú folyamat emiatt rendkívül fontos az európai végrehajtás szempontjából. Az MFF pedig, az MFF javaslat, ez ugye a közös feladatunk lesz, lehetőleg nagyon rövid idő alatt, és ez meghatározza azt, hogy a különböző eszközök, módok, instrumentumok, legislatív eszközök hogyan járulnak hozzá az SDG-k végrehajtásához. A fejlesztési konszenzus egy iránymutató anyag, a teljes munkánkra vonatkozóan. A konszenzus tartalmáról szóló vita során nagyon fontos számunkra, hogy ez a lehető legkonkrétabb legyen, a lehető legvilágosabb legyen. Azért, hogy elkerüljük azt, hogy a következő lépés, amely a konszenzus végrehajtását akadályozza. E, tehát jelen pillanatban Nem gondolom, hogy lesz egy külön speciális action plan, amely a konszenzus végrehajtását határozza meg hiszen szerintünk a konszenzust konkrét fejlesztési politikai lépésekre lehet lebontani, mégpedig oly módon, hogy ez koordináltabb fejlesztési fellépéseket jelent. Uh, Ugyan mind tagállami, mind európai intézményi szinten. Emellett azért egyetértek azzal is, hogy az általános fejlesztési politikánk számos egyéb politikai részterületet, illetve tematikai célokat is lefed, amelyek kifejezetten összekapcsolódnak a fejlesztési politikával. Az egyik a migráció. Azonban a migráció nem lehet mint ezt a migrációt nem lehet kiragadni, mint egy külön fejlesztési politikai célt. Sokkal inkább arról van szó, hogy a fejlesztés hatás, a fejlesztési eszközök hatása és a migráció kiváltó okai összefüggnek. Konkrétan a szegénység megszüntetése az, ami összeköti a migrációs és a fejlesztési agendát. A politikánk, a programok, az intézkedések, amelyek a szegénység leküzdésére koncentrálnak, ezek adják a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolatot. Úgyhogy nem látjuk azt, hogy szükséges lenne külön migrációs eszközt kidolgozni. Úgy látjuk, hogy a fejlesztési programok és a konkrét a fejlesztési programok konkrét hatásai járulnak hozzá leginkább ahhoz, hogy elérjük a migráció csökkentésének célját. Azáltal, hogy javítjuk az általános gazdasági és szociális kilátásokat a partnerországokban. Van itt néhány téma, amelyek a posztkotonú partnerségi kerettel kapcsolatosak az ICP, a AKC országokkal. Azt gondolom, hogy ezek a témák sikeresen felvethetők lesznek az elkövetkezendő hetekben. Hogy egy Európai Uniós tárgyalási mandátumot fogadjunk el a hónap végéig. Az AKC partnereink számára is fontos, hogy felkészültek legyenek a tárgyalásokra. a jövőbeni egyezmény keretét illetően, és a specifikus regionális jegyzőkönyvekre és pillérekre vonatkozóan. Ami a textil ágazatot illeti, ruházati ágazatot, illetve a földfoglalást, és ezeknek a mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági témával való összefüggését. Nos, készek vagyunk arra, hogy ezeket a témákat, tematikus pontokat a fejlesztési fellépéseink során figyelembe vegyük és erősítsük az emberjogi megközelítést a fejlesztési együttműködésben. Az emberi jogok és az fejlesztési fellépések összefüggése nagyon fontos. Ezért várom az együttműködést az Európai Parlamenttel és a szakbizottsággal a textil ágazati, ruházati ágazati fellépések konkretizálására. Mi most itt szeretnénk látni a megközelítésünk valódi hatását, de emellett az általánosabb kezdeményezés hatását is értékelni kell ami elvezet majd tehát a következő, a ruházati ágazatban hozott következő lépésekhez. Nyilván ez már nem ebben a mandátumban lesz, hanem a következő törvényozási ciklusban. Minden esetre a stratégiai és strukturális párbeszéd szintet szeretném továbbra is fenntartani. és a fejlesztési politikánk hatékonyságát javítani. Köszönöm. Um, Köszönöm, tisztelt biztos úr. Paul Rubi. Thank you so much, uh, Linda. I think it's... Köszönöm szépen, Linda. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy lássuk, és elnézést kérek, hogy egy kicsit elkéstem. Cecilia Malmstrommal volt kereskedelmi témában egy tájékoztató ülésünk, és ahogy önök is tudják, a az együttműködési, fejlesztési kérdések esetén nagyon fontos a megfelelő cél elérése, hogy egyrészt megszabaduljunk a szegénységtől, és ugyanakkor jobban hozzáférhessenek az exporthoz, importhoz, és ez mindkét fél számára előnyös legyen, megfelelő irányba haladjon. A fejlesztés, a nemzetközi kereskedelem, tehát ahogy hallottuk, most is kulcs szerepet játszhat együtt a megújuló energiák kérdésével. Egyrészt tehát az Európai Uniónál az energetikusok kérik, hogy fenntartható biológiai üzemanyagokat használjunk az európai energiaszektorban, de és ugye sok a pálmaolaj import. Ezt támogatják, támogatták sokáig. Most pont az ellenkező irányba haladunk, megpróbáljuk betiltani a pálmaolajat. Természetesen olyan országokról van szó, ahol a kisgazdák ebből élnek, tehát ez óriási katasztrófát eredményez. Az az érzésem tehát, hogy az együttműködés a bizottságon belül ebben a témában ö, átértékelésre szorul. Természetesen érdekellentétről van szó a különböző politikai szempontok miatt, de ami a fenntartható ö, fejlesztési célokat illeti, ugye ott van a hetes pont, ö, például, amivel ütközik ez, mert ez a megújuló energia. Így a különböző célok között verseny alakul ki. Ön szerint együtt sikerülne olyan stratégiát kidolgoznunk, amely a környezetvédelmi helyzetet is előre lendíteni az Európai Unióban, de anélkül, hogy káros eredményt hozna Maléziában például, ahol a termelés exportja a kulcsa a túlélésüknek. Mert ha ez nem így van, akkor több pénzt kell költenünk a támogatásra, vagy beruházásokat eszközölni, hogy alternatív megoldást találjunk ott a helyszínen. Úgy gondolom globális válaszra van tehát szükség, mert globális kérdésekről van szó, hogyha a szegénységet meg akarjuk szüntetni, és mindenki számára jobb életkörülményeket teremteni. Nem szabad behújnunk a szemünket. Azért, mert az energetika terén egyesek úgy gondolják, hogy sokkal jobb nekünk, ha stratégiát váltunk. Úgyhogy tényleg a kérdésem a következő. Ha megnézzük a több éves pénzügyi keretet, van-e lehetőség arra, hogy fellépjünk, ne csak reagáljunk dolgokra. Köszönöm. Köszönöm, el is Lime. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Biztos úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és ezt az átfogó képet alkotta számunkra arról, hogy milyen további eredményeket értünk el az évek során, és hogyan tovább a fejlődés terén. Megpróbálok három dolgot kiemelni nagyon röviden. Az első a következő. Június közepén lesz egy teljes átfogó kép, ami kialakul, de amit olvastunk májusban, nagyon érdekes. Utána kellene nézni, hogy van-e még valami lehetőség ezen egységes eszköz vonatkozásában. Ugyanakkor racionalizálni is kellene a már létező eszközöket. Nem lehet feláldozni olyan dolgokat, amelyek a fejlődés céljait képviselik, például az átláthatóság terén, illetve hogy ennek a parlamentnek az a joga, hogy beletekintsen ezekbe a finanszírozási lehetőségekbe. Aztán egy olyan tendenciát tapasztaltunk, hogy olyan finanszírozásokat biztosítottak, a fejlődés terén, amelyeknek másfajta céljuk is van. Nem föltétlenül csak a fejlődés, mint például a határ ellenőrzés, a kapacitásépítés egyes földrajzi kontextusokban. Ez nagyon aggaszt minket, ha továbbra is össze akarjuk őket vetni, és a kérdés az, hogy ez az új eszköz lehetővé teszi-e majd azt, hogy megfelelően használjuk fel az alapokat, a már mint a pénzügyi alapokat. A második dolog, Kastiáni lesz kollega is elmondta már, hogy nagyon sajátos politikai helyzetben vagyunk. Az Európai Unió még nagyobb felelősséggel kell, hogy fellépjen, mert nem csak a nemzetközi feladatokat kell teljesíteni a 2030-ig, a Párizsi megállapodással megfogalmazott célokat kell elérni, hanem a tagállamoknak politikai egyértelmű politikai akaratot kell kifejezniük a célok elérése érdekében. De hát túl sok a feladat, nincs elég megfelelő pénzügyi forrás. Végül pedig arra misszióra utalnék, amely a bizottság ugandai látogatása volt a múlt héten. Nyilván önök is tudják. Ugandában 1 millió 300 400 ezer menekült található. Nagyon-nagyon magas ez a szám egy olyan ország számára, amely korábban is és most is rendkívül progresszív politikát, nyitott ajtós, nyitott kapus politikát képvisel, ahol még egy picit földet is ö, biztosítanak a menekültek számára, amelyet azonnal meg is tudnak művelni. Úgyhogy egy-két év alatt ö, önellátók lehetnek de pillanatnyilag még rengeteg a nehézség. Ennek ellenére óriási szolidaritást tapasztaltunk a helyi közösség részéről a szudé, szudáni, főleg a szudáni menekültekkel szemben. És ez nagyon fontos azért is, mert az ottani projektjeink vagy a helyi, vagy a menekült közösségeket célozzák meg. És pontosan ez rendkívül fontos, hogy a szociális feszültségeket csökkentsük egy olyan országban, ahol nem nagyon nagy lehetőségek vannak a pénzügyi finanszírozásra. Nagyon sok projektet látogattunk meg, a DEFCO, az ECO égisze alatt Afrikában amelyek életeket változtatnak meg, például a készségek fejlesztése terén, amelyek segítenek például a kis gazdasági tevékenységeknek köszönhetően megtakarításokat eszközölni, állatokat tenyészteni. Az ottani kollégáink óriási munkát végeznek, azonban a válságot még mindig nem igazán finanszírozzák. Több támogatásra lenne szükség főleg ami az egészségügyet, az oktatást illeti, főleg a középfokú közé, ö, oktatást. Tegnap az elnök úr említette, hogy vannak olyan iskolák, ahol 2000 gyerek jár, olyan osztályok, ahova 100 gyereket zsúfolnak be, hát így nem lehet oktatni. Végül pedig ne felejtsük el, hogy a válság még nagyobb lehet, mert a közelben ott van Dél-Szudán, ahol a helyzet drámai. Ott van Burundi, ahol sajnálatos módon további gondok vannak azzal kapcsolatban, ami történik, és aztán ott van a még rosszabb helyzetbe levő Kongó. Úgyhogy több tízezren érkeztek már az év elején is, úgyhogy több támogatásra van szükség, főleg ezekben a, te, ezekben a nagy témákban e, és aztán vannak még olyan menekültek is, akik a városok felé költöznek és mozdulnak el, úgyhogy erről sem szabad elfeledkezni. A New Yorki csúcs is felvetette ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még ketten szeretnének hozzászólni. Sargentini asszony a következő. Parancsoljon. Köszönöm. Biztos úr, végighallgattam, és igazán nem irigylem a helyzetét, mert itt most fából vaskarikát akar csinálni, de egy költségvetés nem egy szakpolitikát képvisel. Ön a fejlesztésért felelős biztos, ez pedig azt jelenti, hogy az ön prioritása a fenntartható ö, szegénység ö, csökkentés. De hát hogyan lehet a politikákat befolyásolni? Csak akkor, hogyha megvan a megfelelő költségvetés hozzá. Hogyan tudja ellenőrizni a költekezést, mint képviselő, a költségvetést kell ellenőrizni, mert az a jogunk megvan, hogy ellenőrizzük a költségvetést. Hogyha egy költségvetés van, nagyon nehéz a szakpolitikát is nyomon követni és látni, hogy tényleg a cél ez-e, vagy pedig a fejlesztés együttműködést más eszközök számára használják fel. Igaz ez a rugalmasságra is. Nos, ha például valahol földrengés van, vagy éjség üti fel a fejét. Nagyon fontos a rugalmasság. Ezzel egyetértek. De ami a fenntartható szegénység csökkentést illeti, nagyon rossz dolog a rugalmasság. Vegyük csak az ugandai látogatást, mint példát. A délszudáni menekültek nem fognak hosszú ideig elmenni sehova, és a afrikai trust, trust fund alap fizeti ezeket a tevékenységeket, ennek csak két éves mandátuma van, 2020-ban lejár. Ez pedig nem stabil megoldás. A rugalmasság, a fejlesztés együttműködés keretén belül azt jelenti, hogy egyre több lesz a kockázata annak, hogy adhok tevékenységekre költjük azokat a pénzeket, amelyekre szükség van az európai vitához. De nem föltétlenül harmadik országokban ahol szegénység uralkodik. Az szegénység leküzdése általános tevékenység. Lehet a gyerekeim, és remélhetőleg az unokáim fogják ezt elérni. Sajnos a mi generációnk nem föltétlenül oldja meg majd ezt. A költségvetés terén a legrosszabb a rugalmasság ezen a téren. Az új többéves pénzügyi kereten belül szeretném megérteni, hogy hogy tudjuk elérni a 0,7%-ot, mert nem igazán látom, hogy e felé haladunk, illetve előre hogyan fogunk rájönni arra, hogy melyik része a költségvetésnek az OED, mert azt gondolom, hogy itt most fennáll a kockázata annak, hogy ezt csak utólag fogjuk meglátni, a pénzt elköltik, és aztán csak konstatálhatjuk, hogy ez nem volt megfelelő mód, de nem kapjuk vissza. Végül pedig elnök mondja. Hallom, hogy itt nagy küzdelemben van önmagával is. Azt mondja, külön eszközre van szükség a migrációhoz. De azt is mondta, hogy a migrációt nem lehet csak külön kezelni, és aztán az általános megállapítást fogalmazta meg, hogy a migráció alapproblémáinak megoldásával mindenki csak győztes lehet. De mindannyian tudjuk, hogy először, amikor gazdasági növekedés van egy olyan országban, ahol nagy a szegénység, egyre nagyobb a migráció, és ez teljesen logikus, megint csak ez generációs kérdés. Úgyhogy ha gyors megoldásokat keresünk, hogy a migrációs válságot az Európai Unióban oldjuk meg, akkor nagy a kockázata annak, hogy rosszul költjük el a pénzt, vagy a miniszterelnökök, belügyminiszterek néhány év múlva azt mondják, hogy a fejlesztési támogatásnak ilyen módon való elköltése nem volt hasznos, úgyhogy inkább másra költsük ezt a pénzt, ne a fejlesztésre. És az ön feladata, és ez nagyon idegesít, hogy az ön feladata az, hogy védje meg a fejlesztési támogatást és a célját, ami az alapszerződésben benne van, a szegénység fenntartható megszüntetése. Elnök asszony, nagyon elavult érvel fogok élni. De tulajdonképpen mi azért vagyunk itt, hogy ezt az alapot védjük, és hogy megfelelő célra elkülönítsük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cecilia. Köszönöm biztos úr a szót, illetve eldök asszony a szót, és biztos úr, hogy elmondta, amiket elmondott. Egy-két kérdésem lenne. A koton utáni időszakkal kezdeném, mert tudjuk, hogy beszélt arról, hogy ebben az időszakban a parlamenti dimenziókat is meg akarják erősíteni. Pedig már ma is tudjuk, hogy a parlamenti dimenzió a megállapodáson belül rendkívül fontos, Úgyhogy nem vissza kellene lépni, hanem javítani kellene már azon, ami létezik. Én attól félek, hogy nem tudjuk, hogy milyen struktúra alakul. Elgondolkodtak már azon, hogy hogyan lehetne megerősíteni a parlamenti dimenziót az Európai Unió, de az AKC között és az afrikai, a Karib-tenger és a csendes óceáni terület között. Emlékeztetésképpen elmondanám, hogy a pánafrikai parlamentnek már is előre kellene lépni, hogy megerősítse a parlamenti dimenziót, mert a képviselőknek a, pan, a, a, a, a afrikai parlamentben gyakorlatilag az AKC belül is kellene helyet találni. Vannak olyan országok, amelyek nem képviseltetik magukat, de ők nem is országokat képviselnek, hanem egy egész kontinest nem eléggé erősek. Úgyhogy ne lépjünk vissza ö, olyan struktúrák esetén, amelyek még gyengébbek, mint amelyeket szeretnénk létrehozni. Úgyhogy erősítsük meg ezt a, a struktúrát, ö, azokat, amelyek már is a regenerációs keretek között léteznek. Tehát mi ez a struktúra, mire gondoltak, mint megoldásra, a 2020-as évek után. A kollégám is emlékeztetett arra, hogy októberre már el kellene képzelnünk valamilyen megoldást. Aztán gyorsan még egy kérdés. Az elmúlt hónapok során tényleg rengeteg országban jártunk. Szenegál, Niger, Mauritánia, Mali, Nigéria, Dél-Afrika. Nagyon sokba. De mi a konklúzió? A következő. Nagyon sok államban, amiről beszéltünk, az állam túlságosan gyönge, és hogyha nem létezik nagyon sok ilyen országban, akkor nem tud szembenézni a következő kihívásokkal. És a mi prioritásaink közé is bele kellene vennünk azt, hogy az állami struktúrákat megerősítsük. Mert ezekben az országokban egyszerűen nem léteznek, úgyhogy nehéz programozni. Másodszorban a meglátogatott országok alapján megint csak főleg a válságosabban a, a civil társadalom szinte nem létezik. Nem igazán ö, fektetünk be ebbe eleget, és ez már diszkrimináció, mert az intézményeken túl a közösségnek egy része akiknek nincs joga a szavazáshoz, nem fogja, vonják be a szociális kérdések megoldásába, úgyhogy teljesen gyenge ez a civil társadalom. Ez prioritás kéne, hogy legyen, hogy ne csak a választások során legyen ez fontos, hanem a helyi közigazgatást, a területi közigazgatást kellene megerősíteni, azért, hogy aztán elismerjük azokat, akik egy társadalomhoz tartoznak. Harmadsorban pedig Nigérre szeretnék kitérni, ahol óriási mértékben és nagyon gyorsan nő a lakosok száma. Egyszerűen nincs megfelelő kapacitás, hogy kövesse ennek a sok gyereknek a születését. Nincsenek iskolák. Szinte hetente kéne új iskolát építeni, és segítenünk kellene ezeket az államokat. Én csak Nigérre utaltam itt, de rengeteg ilyen ország van, de Nigér jellemzően képviseli ezeket a nehézségeket. Úgyhogy az oktatás terén egyszerűen az infrastruktúrával nem bírják követni a szükségleteket, mert a létező iskolák már nem tudják befogadni azt a rengeteg gyereket, akik születnek. És nekünk, hogy elkerüljük azt, hogy egy egész generációt egyes országokban kizárjunk az oktatásból, meg kellene, hogy erősítsük a partneri kapcsolatainkat, főleg az iskolák és a demográfia kérdésében. Mert nagyon sokszor a demográfiai robbanástól félünk, de nekünk másképp kellene ezt tekintenünk mire jó, eltekintve attól, hogy ellenőrizzük a születések számát, ami csak korlátozó jellegű, hát mire jó itt a lakosság léte? Hát egyszerűen nem jutnak ötről a hatra. Aztán végül a nők kérdése. Azt szeretném, ha ide is többet fektetnénk be hogy nagyon sok országban a nők a gazdaságban 70%-ban vesznek részt, de nem hivatalosan. És egyes országokban egyszerűen nem számíthatnak rájuk, mert nem ismerik ezt el. Egy megfelelő struktúrában kellene őket befog, befogadni, mert egyébként kiesnek ebből a rendszerből. Végül pedig Gabon, Burundi. In cui la situazione è drammatica egyszerűen drámai a helyzet ezekben az országokban, a humanitárius, a szanitér kérdések terén. Úgyhogy valamilyen partneri kapcsolatra lenne szükség, meg kell erősíteni a fejlesztési támogatást ezen országokkal szemben, mert tényleg itt nagyon komplikált a helyzet. Köszönöm szépen. Yeah, maybe I could add, add just a few things myself. Egy néhány dologgal én is hozzászólnék egy néhány pontra reagálnék, amit Judith Sargentini mondott. Ön elmondta a bemutatója elején, hogy új stratégia Ázsia, India, Latin Amerika esetében és ön is mondta, hogy vannak olyan országok, amelyek közepesen fejlettek, nem a legszegényebbek, rájuk új stratégiák vannak és van egy aggály a finanszírozás, a fejlesztés finanszírozása kapcsán. Tegnap volt egy előadás, hogyan is hívtuk ezt a tanulmányt. Arról szólt ez a tanulmány, hogy az EU milyen eredményeket ér el, a 0,7% ez volt beruházás, vagy befektetés a fenntartható fejlődésbe. Azt mondták, hogy a, a legnagyobb probléma, a, a legnagyobb lemaradás, a 0,2% hiánya a legkevésbé fejlett államok esetében, Abidjanban azt mondtuk, hogy Afrikát kívánjuk felhozni, fejleszteni, és egyetértek Judith Sargentinival, hogy a szegénység csökkentését finanszírozni kell, és a legkevésbé fejlett országokat is finanszírozni kell. Ugyanis ez az egyetlen lehetőség, hogy stabilizáljuk az afrikai országokat. Számos kolléga felvetette, Elia és Cecil is elmondta, hogy sok válsággal fogunk szembesülni Afrikából, és nem szabad megvárni, amíg ezek tényleg kialakulnak. Tehát felteszem a kérdést, nyilvánvaló, hogy van egy nagy globális stratégia, itt van az ECO, a DEFCO, összeülnek és megvizsgálják, mi történik Kongóban, Dél-Szudánban, Burundiban, eh, mit tehetnénk, hogy tudunk itt együtt tervezni lépéseket, hogyan tudunk együtt működni diplomáciai úton például a konfliktus kezeléshez hogyan tudunk hozzájárulni. Tehát, de ha most nem lépünk, akkor attól tartok, éppen tegnap hallottuk, a Szudánból voltak itt, nem Dél-Szudánról van szó, hanem Szudán is összeomolhat gyakorlatilag, és egy sor országban, Kelet-Afrikában, és a stratégiák, a dokumentumok termelése helyett szerintem itt azt kéne vizsgálni, hogy mi az, amit azonnal kezelni kell, és össze kéne fognunk a gondolkodásban is, hogy merre tudunk indulni a jövőben. A fenntartató fejlesztési célok végrehajtása, az ENSZ-nek van jövőre egy ilyen konferenciájól megvizsgálják ténylegesen, hogy milyen eredményre jutottunk a fenntartható fejlesztési célok elérésébe. Ebben a munkában részt vesznek az európai képviselők is, ők a nemzeti parlamentekkel is együttműködnek az ottani képviselőkkel, a választóik mellett természetesen, és hát el kell magyarázni, hogy az SDG-ket miért nem érjük el a fenntartható fejlesztési célokat hogyha ezt nem érjük el. Végül pedig azt gondolom, hogy a minőségről is beszélnünk, hol költöttük el a pénzünket. Az oktatás egy fontos dolog, és az oktatásra szánt pénz nem csak, olyan növekedett, hanem csökkent, és az oktatási bizottság is foglalkozik ezzel. Láthatjuk a kipipálásnál, így kipipáljuk a dolgokat, hány gyerek van az iskolában, hány gyerek van, kap tényleg oktatást. De Ugandában egy gyerek elmesélte, hogy hányan vesznek részt az oktatásban, és akkor azt mondjuk, hogy járnak iskolába, csak lehetetlen tanítani, vagy a digitalizáció Afrikában az embereket fel kell készíteni, hogy egy digitális gazdaságban tudjanak dolgozni, ez a fontos és egy modern gazdaságban részt kell tudni venni, ehhez ez bizonyos képzettségeket, kulcsképzettségeket követel meg, és ez, ez feladatokat ír elő az oktatás számára. Tehát sok dolgunk van, de tényleg fókuszálnunk kell a hosszú távú eredményekre, mert nem fogjuk lehetővé tenni, hogy rövid távú politikai prioritásokat finanszírozzunk. Tudom, Mogherini asszony ezt többször elmondta, hogy évekig tart problémákat megoldani. Ugye én egy olyan területről jövök, ahol bányászat volt, acélbányászat. Hány évvel ezelőtt zártuk be ezeket? A saját országainkban ezek a régiók mi mindig le vannak maradva, és nagyon sokáig tart, amíg gazdaságilag felzárkóztatjuk ezeket a térségeket, és hát sokkal súlyosabb a helyzet a szegényebb országban, mert mi gazdagabbak vagyunk. Tehát a szegénység csökkentése a cél, a legfontosabb cél számunkra, erre fókuszálunk. Köszönöm szépen. Nem csak kérdések voltak, hanem kommentárok. Valóban az iránymutatások is megmutatják majd, vagy hogy hogyan folynak a több éves pénzügyi keret tárgyalásai, és a szektorális javaslatok tartalma is sok mindent meghatároz majd a fejlesztés területén is, hogy milyen fellépésekre lehet számítani a jövőben amit a bizottság, az Európai Bizottság tényleg be akart mutatni, és szerintem ami sikerült is a javaslatunkban, a következő MFF javaslatban, a külső fellépés a külkapcsolatokban és a fejlesztési együttműködés ebben a fejezetben, ez egy olyan szektorok közé tartozik, ahol a európai szintű fellépésre van szükség, olyan szinten, hogy nem csak csökkenést irányzunk elő, hanem éppen ellenkezőleg nagyobb finanszírozási kapacitást irányzunk elő, mint a jelenlegi több éves pénzügyi keretben. A fejlesztési együttműködés tehát az egyik olyan politikai szektor lesz, amely financiális kapacitással rendelkezik, ami alapján bizonyítani tudjuk, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszik a fejlesztési együttműködésben, és hát a végre az SDG-k, a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában is. Nos, most azon kell dolgoznunk, hogy a struktúrát, a profilt, az arculatot kialakítsuk, az irányokat megszabjuk abban, hogy ezt az általános átfogó fejlesztési kooperációs kapacitást fel tudjuk használni a következő több éves pénzügyi keretben. És ezért a struktúrált párbeszéd a mai napon is, hogy úgy mondjam, egy jó bevezető abba, hogy meghatározzuk az európai eszközöket, az európai módját annak, hogy a fejlesztési együttműködés hogyan alakuljon. Képessé kell tenni magunkat arra, hogy jobban kezeljük ezeket a témákat, a szektorális javaslatok ügyében, amikor majd jövő hónap közepén ezek az ágazati szektorális javaslatok ténylegesen megszületnek, és akkor ez megszabja a következő többéves pénzügyi keretet konkrétabban is, de hát természetesen a legfontosabb témákat is érintettük, amelyek relevánsak lesznek majd a következő fejlesztési ciklusban és költségvetésben. Nyilvánvaló már megszabtunk világos irányokat is a fejlesztésben, ami majd történik. Az Európai Bizottságnál az egyik ilyen pont a nagy fő célokat, prioritásokat kezeli a fejlesztési szakpolitikában. Teljesen egyetértek azzal, hogy alkalmazkodnunk kell, és hozzá kell igazítanunk az eszközeinket, a tűzerőnket hozzá kell igazítani a kérdésekhez annak érdekében, hogy eréljük a szegénység megszüntetését, mint fő célt. Nyilvánvaló az is, hogy nincsenek egy meghatározott, kiépített útja, amely majd elvezet a szegénység megszüntetéséhez. Számos út vezet ehhez a célhoz, amit aztán hasznosítani lehet, de nekünk kell az utakat együtt megépíteni. Ezért aztán tényleg fontos az, hogy fókuszáljunk és tartsuk a fókuszt a szegénység megszüntetésén a legszegényebb országok vonatkozásában, ahol a fejlődés, a fejlesztés egy törékeny kontextusát látjuk, és ha pedig már földrajzi meghatározásokról beszélünk, Afrika vagy szubszaharai Afrika, hogy ezt mondani szoktuk konkrétabban, és hát erre a fejlesztési is lehet fókuszálni, ami 0,7%-os arány elérését érinti a GNI-hoz képest, a nemzeti össztermékhez képest, tehát, de hát ha megnézzük a jelenlegi pályát ebben a témában, azért sokkal közelebb vagyunk együtt, tehát a tagállamok és az EU is, az EU intézményei, hogy elérjük ezt 0,7%-ot, Tehát a 0,7-hez közelebb járunk, mint a 0,2%-hoz a legszegényebb országok vonatkozásában. Ez egy év, ez, ezzel foglalkoznunk kell, és ezen a területen erősítenünk kell, ez teljesen egyértelmű. A szegénység megszüntetése területén fokozni kell a tevékenységet. A DAC képesség pontosabban a hivatalos, a fejlesztési támogatás eh, bizottság eh, meghatározása is fontosak természetesen. És Ö, eh, azt már mondtam, 96 százalékban a külső fellépések az ODA-hoz tartozónak, illetve ODA kompatibilisek, így lehet őket meghatározni és az összes új eszközünk, illetőleg az új javaslatok a több éves pénzügyi keretben arra irányulnak, hogy az ODA struktúrát erősítsük, az ODA struktúrát a külső fellépésekben. Nyilvánvaló, hogy vannak területek a finanszírozásban, a külkapcsolatokban, amelyek területeknél világosabban kell meghatározni, hogy ezek olyan területek, amelyek nem a fejlesztési együttműködés részeit képezik finanszírozási szempontból. Vegyük például a béke és biztonsági fellépéseket, ezek inkább katonai fellépést jelentenek, mint mondjuk most a, a jelenlegi afrikai béke eszköz, békefenntartó eszköz, tehát ez, ezt nem ebben a költségvetésben kéne kezelni, ez egy külön kormányközi költségvetésen kívüli eszköz lenne véleményünk szerint, és ez lényegesen hozzájárulna ahhoz, hogy a fejlesztési akciók nálunk maradjanak, és ezeket tudjuk aztán finanszírozni a saját eszközeinkből. Én nagyon szívesen folytatom a vitát a parlamenttel számos további aspektusról, amit önök is felvetettek már a mai napon, például a rugalmasság kérdése, az új átfogó eszköz kapcsán vagy mondjuk a programozható részét is külön veszük ennek az eszköznek vagy külön veszük adott esetben a gyors segítségnyújtás részét, vagy a tartalék részét ennek az eszköznek, és hát nyilvánvaló fontos a parlamenti ellenőrzés, a parlamenti hozzájárulás kérdése a fejlesztési politikához, ez egy fontos terület, nyilvánvalóan, és a jövőben erről még beszélni fogunk eleget, vagyis én azt szeretném, hogy együtt lépjünk fel, és próbáljuk a kör négyszögesítését megoldani, ahogy önök is már mondták. A kérdések közül, a kommentárok közül néhány foglalkozott és fókuszált a, a politikai koherencia témájára a fejlesztésben. Tehát itt a, én inkább fejl, fenntartható fejlődésről beszélnék a politikai koherencia kapcsán. Ez az új struktúrában meg kell, hogy jelenjen majd erősíteni akarjuk a szakpolitikai kohéziót, mert a fenntartható fejlődés megemlítése is megköveteli, hogy nagyobb legyen a kohézió egy sor szakpolitikai terület között. Annak érdekében, hogy elérjük a megfelelő egyensúlyt a szakpolitikai hozzájárulások között a, a, fenntartható fejlesztési célok irányában, és időnként eh, hát konfliktus alakulhat ki az egyes szakpolitikai eh, területek és a fenntartható fejlesztési célok között. Eh, mi vegyük az élelmiszerbiztonság vagy a megújuló energiatermelés érdekellentétét valahol. Ilyenek vannak, ezért aztán a koherencia nagy, vagy a kohézió nagyon fontos a mi szemünkben itt mindenképpen együtt szeretnénk hozzájárulni ehhez, hogy megtaláljuk a szakpolitikai kohézióhoz vezető utat. Egy szintézis jelentésről van szó, 2019. júliusában a magas szintű politikai fórumon szeretnénk aztán bemutatni ezen a jelentésen keresztül, hogy az Európai Unió hogyan járul hozzá fenntartható mm, fejlesztési célok eléréséhez odahaza és külföldön is. Teljesen egyetértek azzal, hogy ez egy további olyan terület, ahol valóban az Európai Parlament bevonása és a képviselők hozzájárulása az előkészületekhez, illetőleg a szintézis jelentés bemutatásához rendkívüli fontosságot élvez. Látom, hogy ez a mai vita és eszmecsere is tényleg nagyon fontos lesz a következő szakasz szempontjából is a többéves pénzügyi keret vitája során, mm, amikor majd tényleg belső vagy betekintést nyerünk az új szakpolitikai eszköz struktúrájába, és ez számos új lehetőséget nyit majd meg szerintem. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy áttekintést kaptunk a fontos a felmerülő témákról. A bizottság a parlament utolsó teljes évéről van szó, és hát azért munkánk van bőven erre az időszakra. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk a mai napon. El fogjuk küldeni a kommentárokat itt a parlamentből az önök kollégáinak, és hát különböző szak bizottságok fognak jelentkezni, szólásra jelentkezni a következő időszakban, és várjuk az új programjuk bemutatását júniusban. Köszönöm szépen, biztos, hogy eljött.